No. Buongiorno colleghe e colleghi. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Szeretném elmondani mindenkinek, hogy a román hatóságok kérésére kérést kaptunk, hogy felfüggesszük Adrian Severin úr képviselői mentességét ezt a román nemzeti korrupciós ellen, korrupció elleni ügynökség nyújtotta be a hatos cikk kettes cikkének megfelelően az eljárási szabályzat szerint ezt a kérést át kell, hogy adjuk a juri szakbizottságnak. Ők az illetékes szakbizottság. Most pedig ügyrendi pont. Presidente, prima di iniziare i voti, Vorrei... Elnök úr, mielőtt szavaznánk, Hogy kérjem meg, hogy emlékeztesse az intézmények képviselőit, hogy két évvel ezelőtt földrengés volt. Zito, io oggi invierò a tutti i parlamentari. Nakvilában, és több ezren sérültek meg február 23-án erről akkor felvettünk egy videót. Kérem nézzék meg, mert azt várják az állampolgárok, hogy reagálunk át. Köszönöm. Alfano úr. A reggeli vita során én is emlékeztetem mindenkit erre a szörnyű eseményre. És nagyon helyesen teszi, hogy ezt a kérdést felveti, amit tele van az ülésterem. Szeszóni úr! Elnök úr, kedves kollégák! Tegnap este a földközi tengeren másik tragédia is történt. Észak-afrikai migránsok fulladtak a tengerbe, miközben Olaszországba tartottak. 130-an tűntek el, már 30 holtestet találtak meg a hatóságok. Amikor ilyen eseményekről beszélünk, ne felejtsük el, itt nem számokról van szó, hanem férfiaknak, gyerekek életéről. Európának lépnie kell, a demokratikus Európának ki kell fejezni az együttérzését, a fájdalmát. Elnök úr, kérem szólítsa fel a házat, hogy egy perces felállással és néma megemlékezésen emlékezzünk meg az áldozatokról. Köszönöm. Grazie, onorevole Sassoli, certamente. Köszönöm szépen, Szeszoli úr. Biztos vagyok benne, hogy figyelembe vehessük, figyelembe vehetjük a javaslatot. Mielőtt megkérem a képviselőket, hogy emlékezzenek meg néma felállásra az áldozatokról, de Váres úrnak, Továres úrnak adnám meg a szót. Dear colleagues, Kedves kollégák, tájékoztatást kaptunk, miszerint egy Líbiából érkező hajó megfeneklett, katasztrófát élt meg a földközi tengeren. Tudjuk, hogy 150 ember tűnt el, és halottak is vannak. Egy évvel ezelőtt ez a parlament az egyik döntési eljárás keretében jóvá hagyta a sürgősségi lépéseket, ilyen válság helyzetben, mint például a líbiai polgárháború. Ezt az együttdöntést a tanács már egy éve elfekteti. Múlt hónapban egy szóbeli kérdést intéztünk a tanácshoz, és kihangsúlyoztuk, hogy itt emberi életekről van szó. Most sajnálatosan ezt már mondanunk sem kell. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig azt hiszem, hogy mindenkit itt Szeszóli úr, kérdése kérem, hogy egy perces némefelelással emlékezzenek meg a tegnapi áldozatokra. Prego. Prego, Point of order. Elnök úr, ügyrendi pont. Oui. Signor Presidente. Prego. Merci. Köszönöm, elnök úr. Mindössze 20 percet kérek, tisztelt elnök úr, hogy egy disszidens hangot is, is megszólaltassak. Ezek a, az áldozatokért önök a felelősek, és kizárólagosan azért, mert reményeket keltenek Európán, a világon keresztül, és azt hitetik el, hogy mi készek vagyunk mindezeket az embereket befogadni. Ez az önök kizárólagos felelőssége. Siamo alla votazione. Kedves kollégák, térjünk át a szavazásra. Először Jecsezsevszka asszonynak a jelentése következik. Szavazhatunk-e? Muszkártini asszony. Prego, faccia presto! Gyorsabban. Gyorsabban. Már az előbb is szót kértem. Csupán szerettem volna megkérdezni, hogy még hány egyperces néma felállás lesz, mielőtt szavazunk az egységes bevándorlási politikáról Európában. Most szerintem erről ne nyissunk vitát, hiszen tegnap már volt erről vita. Most akkor áttérünk a szavazásra. És pedig az egyszerűsített eljárás értelmében név szerinti szavazása van Jendzsejevszka azt jelent.